került a szavazásra, holnap kerül sor. A napirend szerint egy utolsó vita következik most, illetve a, az eljárási szabályzat 163. cikke szerinti egyperces hozzászólások következnek most. Roland úr az első. Köszönöm, elnök asszony. Azzal, hogy a Gosli eh, üzemét bezárja Belgiumban, a Caterpillar szörnyű szociális helyzetet idéz elő, 2000 eh, ember veszíti el a munkáját és nagyon sokan a közvetett eh, beszállítóknál a helyi, regionális és országos politik bizottsággal való egyeztetés nélkül hozta a Caterpillar ezt a döntést. 2013-ban már 1200 embert elbocsátottak, annak ellenére, hogy a politika nagyon sok engedményt tett, egy amerikai e, igazgatóság hozta ezeket a döntéseket, e, ki sem áll az emberek elé, és lábbal tiporja a e, szociális párbeszédet. Nagyon fontos, hogy az emberek mellett álljunk, és nagyon fontos, hogy ambíciózus iparpolitikát folytassunk, és a befektetések újra felgyorsuljanak. Köszönöm. Dancsilia asszony következik. Președinta. Köszönöm, elnök asszony. A nők Európában, főleg a vidéki térségekben élő nők nagyon súlyos nehézségekkel kénytelenek szembenézni, amikor munkahelyet keresnek, illetve pénzügyi stabilitásra törekszenek. A terhes nők esetében az egészségügyi ellátás, vagy a diszkrimináció, esetén a segítségnyújtás is problémát jelent. Ez az Európai Unióban egy súlyos probléma, és Romániában kidolgoztunk javaslatokat különböző intézkedésekre vonatkozóan, amelyeket azt hiszem, hogy az Európai Unió szintjén is foganatosítani lehetne. Arra gondolok, hogy segíteni kell a vidéki térségben élő nőket, hogy stabil munkát találjanak, támogatni kell őket, amikor egy másik tagállamban dolgoznak, szabad terhesség teszteket kell lehetővé tenniük tennünk számunkra. Úgy gondoljuk, hogy ha a kormányzat, a társadalom és mindenki más együtt dolgozik, akkor könnyen megoldásokat találunk. Monsieur Marias. Marias úr. a bizottságunk negatív döntése, mármint a parlamenti szakbizottság negatív döntése jól mutatja, hogy az Európai Unió, mint Poncius Pilátus, nem ismeri el Görögország erőfeszít nácik elleni küzdelemben egyfajta német történelmet ír most Európa. Úgy gondolom, hogy Berlin amely ma is nagyon provokatív nyilatkozatokat tesz. Zeibert úr a kancellária részéről azt mondta, hogy semmilyen jóvettételről nem lehet szó. A múltban mindent rendeztek. Természetesen Ciprász úr kormánya is felelős mindezért, mert a, a háborús veteránok erőfeszítéseit nem e, támogatta. Egy percben Szelimovic úr következik. A bosznia-hercegovinai e, választások tekintetében a egy népszavazásra fog sor kerülni, annak ellenére, hogy a bosnyák legfelsőbb bíróság a szekuláris alkotmányt elismerné. Én magam az ilyesfajta e, választási kampányt értem ugyan, de nagyon rossz vége lehet Bosznia-Hercegovinában, ugyanis ez a népszavazás nem csupán az ország szuverenitását fogja kockáztatni, ezt pedig nem szabad engednünk, nem szabad ölbetett kézzel néznünk, hogy a balkáni békét kockáztassák az európai közösségnek e, ezt kell támogatnia, ugyanis a béke és a stabilitás nem képezi tárgyalás vagy alkutárgyát az Európai Uniónak azonnal azt kell követelnie, hogy ezt az illegális referendumot leállítsák Ferreira úr. Köszönöm, elnök asszony. Portugáliában a munkavállalóknak és a nyugdíjasoknak a jogok visszajuttatása az előző kormány részéről folyik, de még nagyon sok tennivaló van ezen az úton, annak ellenére, hogy történtek előrelépések. Egyértelmű az a szándék, hogy bármilyen fajta megoldást az Európai Unió alááson főleg az euróövezet ugyanakkor emiatt került válságba. És éppen ezért elfogadhatatlan az a szankció, amelyet Portugáliával szemben foganatosítottak. A cél az, hogy az állam költségvetésének kialakítási folyamatát aláássák. Ez nem meglepő. Arra van szükség, hogy a zsarolásnak véget vessünk, vissza kell szereznünk a pénzügyi szuverenitást, a saját pénznemünket, a saját nemzeti bankot, egy saját költségvetési politikát, amely az adott ország igényeihez kell, hogy alkalmazkodjon. És nekünk kell kezünkben venni az kezelési problémáinkat is. Köszönöm. Sebastian. Jordi úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spanyol minisztérium különleges védett zónává nyilvánította a Balear szigetektől Valenciáig és Katalóniáig tartó sávot. Ezt a projektet támogatják ugyan, de a spanyol kormány pedig ezen a területen eh, ellenőrzéseket kíván végezni. A környezetvédelmi ombudsman pedig olyan tevéken, feltette, hogy olyan tevékenységeket folytatnak, amelyek eh, sértik, a, károsítják a környezetet. Különösen a Balár-szigeteken az idegenforgalom az egyik legfontosabb eh, gazdasági ágazat. Vannak olyan lakossági szervezetek, amelyek feltárták, hogy nem tartják tartják be az Európai Unió szabályokat. Azonban azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió meghallgatná a polgárokat, a tudomány képviselőit annak érdekében, hogy ezeket a projekteket leállítsák. Köszönöm szépen. Koráó úr, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az e régiónban, Szicíliában körülbelül 5000 hektárnyi növény hiányzik az oxigén termelésből, ugyanakkor hiányzik mindez munkahelyek formájában is. Citromfákról beszélek, amikor Marokkóval a szabadkereskedelmi egyezményre rábólintott az Európai Parlament, akkor egyáltalán nem foglalkoztak a termékek nyomon követhetőségével, és a kollégáknak fogalma sem volt arról, hogy milyen íze van az igazi szicíliai citromnak. Már évtizedek óta létezik megoldás. A nyomon követhetőségi irányelvet módosítani lehet, védzáradékokat lehet élesíteni, de a lehető leggyorsabban kellene mindezt megtenni. Borgézió úr. Okay. Köszönöm, elnök asszony. Néhány héttel ezelőtt, ahogy mindenki tudja, szörnyű földrengés sújtott hazámban három térséget néhány perccel ezelőtt az egyik érintett település főpolgármesterét hallgattam, Pioteri de Matrice településről. Azt kérte, hogy ha lehetséges, akkor beszéljek a Strasburgi plenáris ülésen erről a problémáról. A Európai Bizottság egyik delegációja hamarosan ellátogat ebbe a térségbe. Azt szeretném, hogy beszéljenek a polgármesterekkel, akik ezt a térséget képviselik, minél hamarabb el kell juttatni a segélyeket a térségekbe, hiszen az ott élő emberek nem akarják otthagyni otthonukat, földjeiket. A tél minden bizonyja nagyon kemény lesz, és szükségük van a segélyekre, hogy már most elkezdhessék az új építési munkákat, hiszen itt olyan területekről van szó, ahol az emberek a munkájukból élnek ezt mindig is bebizonyították, és szeretnék identitásukat megőrizni, munkahelyeiket. Európának minden lehetségeset meg kell tennie minél hamarabb. Πρόσφατα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, προσβάλλοντας τα χιλιάδες θύματα της ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα, az Európai Bizottság nem kapta meg a görög demokrata hadsereg veterányainak petícióját, ők most delegációt küldtek ide Strasbourgba, és holnap sajtótájékoztatót tartanak a náci bűnök miatt jóvátételt kérnek, ugyanis Görögország sosem kapott jóvátételt, pedig a legtöbb áldozatot Görögországban szedték az atrocitások. Tehát a felelősöket így módon felmentették, és csak a jobbosok így az aranyhajnal profitál ebből a helyzetből. Sajnos a kormány

az Európai Unió egy nagyon súlyos bizalmi válsággal szembesül. Miután a menekült válságot nagyon rosszul kezelte, és a Brexit is valóságá vált, egy egyértelmű nyilatkozatra van szükség a bizottság részéről, intézkedésekre, amelyek a biztonságot, az életminőséget javítják, és azt, hogy országtól függetlenül érvényesülnek az emberi jogok, de sajnos a bizottság két éves hivatali idő után még mindig nem rendelkezik egy egyértelmű stratégiával, amelyet képes volna jól kommunikálni a polgárok felé. Hogyan tudjuk a polgárok bizalmát növelni, ha egyszer nem látnak az életükben semmilyen változást? Például az FC alap semmilyen eredményre nem vezetett, semmilyen változás nem idézett elő az állampolgárok életében. Én azt kérdezem az általam képviselt polgárok nevében a bizottságtól, hogyha lehet figyeljen arra, hogy mit tartalmaznak a szerződések a biztonság, illetve a regionális különbségek csökkentése érdekében. Nem tettünk különbséget Schengeni és nem Schengeni országok között. A hazám állampolgárai diszkriminálva érzik magunkat, a kommunikációt Köszönöm. Trop rapide Kicsit meghaladta az időkereteket, és túl gyorsan beszélt. Jakov úr következik. Köszönöm szépen. Mi az Európai Unió jövője? A Brexit döntés után néhány kollégát hallgatva itt az az érzésem, hogy 25 évvel ezelőtt már valami hasonlót megéltem. Hogy mire gondolok? Jugoszlávia felbomlására. A Brexit vajon az Európai Unió felbomlásának előzménye -e? Szeretném, hogyha nem az lenne. Arról kellene beszélnünk, hogy hogyan lehet jobb kapcsolatokat kialakítani, illetve a V4 által tárgyalt kérdésekről hogyha nem változnak meg a politikáink, akkor nagyon nagy a kockázata a felbomlásnak. Benito Ciluaga következik. Köszönöm szépen. A Kaléi táborból jöttem, és egészen szégyen teljes az ottani helyzet. A legutóbbi kényszer kitelepítés hat hónappal ezelőtt kezdődött, most már a tábor 3000 főt fogad be. Nagyon romlottak a körülmények, és a ezen kívül pedig az Egyesült Királyságba vezető út mentén egy falat építenek. Ez az erőd Európa példája. Elképesztő nyomorban élnek a menekültek, akik megszoknak az, menekülnek a háború elől, ugyanakkor viszont haszontalan és magas falakat építünk, és erre vagyonokat költünk. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon hamis képet ad arról az invázió képről, a szélső jobb részéről, vagy a populista jobb oldal részéről, Szerintem pedig be kéne fogadni mindenkit, aki rászorul. Senki nem vállal ebben szerepet. Több ezer menekült van az Európai Unión belül és kívül. Tarik Ábrász úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Tegnap, szeptember 11-én majdnem egy millió ember vonult ki a katalán utcákra és terekre, hogy a nemzeti ünnepét megélje, és a katalán függetlenség mellett emelje fel szavát. Tegnap került erre sor ötödik alkalommal. Európában sohasem volt egy egyre hangos felkiáltás, mint amelyet hazámban hallhatnak, de a spanyol kormány minden demokratikus logikát mellőzve megint csak szembe helyezkedik a népszavazással, amelyre sor került Skóciában azért, hogy mindenki megtudhassa, hogy a többség akarja-e Katalóniában a függetlenséget vagy sem. Ma a tegnapi siker kapcsán megint szeretném elítélni azt, hogy a spanyol hatóságok mennyire negatívan viszonyulnak ehhez a demokráciában. A demokrációban nem azért használjuk fel a törvényeket, hogy elhallgattassuk a, a szabadságot, az, a nép hangját kell meghallgatni. Spanyolországban nem ez történt, Katalóniában pedig emlékezünk és követelünk. Köszönöm, elnök asszony. Fontos. Fontos asszony. Köszönöm, A Brexitből úgy tűnik, hogy senki sem vonta le a következtetéseket. Most, a, most Németország és Franciaország egy új remek ötlettel rukkolt elő, egy EU hadsereggel, EU katonai kutatással, egy EU költségvetéssel, az Európai Bizottság egy eurózóna büdzsét tervez, egy munkanélküliségi biztosítást, és ha ez még nem lenne elég, azon is szorgosan dolgoznak, hogy az EU-t egy saját adókivetési joggal ruházzák fel, hogy egyéb saját forrásokat is előteremtsen, például a széndiokszid adót, vagy egy EU szerte alkalmazandó autópálya matricát akarnak életbe léptetni. Hölgyeim és uraim, a britek még kisetették lábukat az ajtón, már most egyesek azon gondolkodnak, hogy ezt az EU szuper államot lelkesen keresztül keresztül vigyék, az az érzésem, hogy semmit sem tanultak a történet, történtekből, nem akarnak tanulni, és valószínűleg nem is fognak tanulni ebből. Az emberek nem ezt akarják, a következő népszavazások szerencsére ezt be fogják bizonyítani. Monsieur Polcsák. Polcsák úr következik most. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót egy perces hozzászólásomban egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami a a burkini nevű ruhadarab viselésével kapcsolatos vitához kapcsolódik Franciaországban. A szubszidiaritás elvét szeretném itt felvetni. Úgy gondolom, hogy az ilyen témákról nem kellene az Európai Parlamentben vitát folytatni, hiszen ezek belpolitikai kérdések és az Európai Unió működéséről szóló szerződés így rendelkezik biztos vagyok benne, hogy a szubszidiaritás elvét be kell tartanunk az Európai Uniónak úgy kell működnie, ahogy az emberek és a kormányok azt szeretnék, az állampolgárokat kell, hogy támogassák. Rendben, asszony következik. Gicse. Köszönöm, elnök asszony. Évtizedeken keresztül az Európai Unió komoly támogatásokat nyújtott Észak-Kelet-Angliának 2014-2020 között több mint fél milliárd fontot kaptunk volna regionális és szociális támogatásra. Ez a helyi gazdaságban több ezer munkahelyet támogatott volna, valódi innovációt és kiválóságot a régiónkban. A Brexit szavazás után azonban felmerült annak a veszélye, hogy az egyik legszegényebb angliai régió pénz nélkül marad. Azt mondták nekünk, hogy a Brexit gazdagabbá tesz minket, de a miniszterek csak olyan eh, szerződéseket támogattak, amelyek nem tudnak elegendő eredményt hozni nekünk. Ezért arra szólítom fel a brit kormányt, hogy az ígért Európai Uniós támogatásokat teljesítsék is, annak érdekében, hogy a hosszú távú támogatásokat garantálják a régiókban. Köszönöm, Harkin asszony következik. Is the EU commission... Az Európai Unióban Moszkovici és Vestager biztosok azt kérték, hogy Euró, hogy Írország költse az adóbevételeket iskolák, illetve kórházak építésére, de tudjuk, hogy más országok is szeretnék megkapni a részüket ebből a tortából, és bármekkora részilleti is meg Írországot, az csak egy kis rész lesz. A francia biztos pedig meglepetésének adott hangot arra vonatkozóan, hogy Írország a válság ellenére nem kívánja megkapni ezt a pénzt. A válság árának 60%-át mi viseltük, minden bizonyal a források jelentős része francia bankokba vándorolt. A Brexit kapcsán 300 milliót ígértek hetente az NHS-nek. Az Európai Bizottság azonban a lehető legrosszabb politikát követi, amikor olyat ígér, amit nem tud teljesíteni. McCarthy következik. Madam Chair, the then Fianna Fáil... Elnök asszony, a Den Fianna Fáil kormány reakciója Írországban olyan álláspontot képviselt, amelynek köszönhetően egy nagyon szigorú, megszorító intézkedés csomag került bevezetésre. Nagyon rossz bankként hozták létre a nemát, ugyanakkor viszont nem sikerült elkép, nem tudták azt előre elképzelni, hogy ennyire rossz lesz. 2014-ben egy ingatlan portfólióját adta el Észak-Írországban, amely belső insider kereskedelmen és megvesztegetésen alapult. Az összes NAMA tranzakciót tehát fel kell azonnal függeszteni. Teljesen egyértelmű, hogy az ír kormány nem halogathatja a vizsgálóbizottság felállítását az ír adófizetőknek. Nem szabad várniuk arra, hogy egy újabb állami támogatási vizsgálatra kerüljön sor. Carver úr. Thank you. The many threats facing Europe's a környezetvédelmi változások miatt egy sor rovar veszélybe került. A Olaszországban e, viszont e, az olajfaültetvényeket veszélyeztetik a e, paraziták, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában már nagyon komoly károkat okozott ez a parazita. Dél-Olaszországban most megjelent, és és azt kérném, hogy tiltsák meg az olaszországi még királynő exportot, mert különben nem lehet megállítani a terjedését ennek a járványnak. Stetina kolléga, tessék. Stetina úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az választásokra orosz országban az orosz szövetségi parlamenti választásokra szeptember 18-án kerül sor, de nem csak Oroszország területén kerül sor választásokra, hanem a Krím félszigeten is. A Kreml egyébként legitimizálni kívánja ezen választásokat a 2014 márciusában tartott népszavazás által. Ez ugyanakkor ellentmond az ENSZ 68 per 2016-os döntésének, határozatának, ugyanis a Krimfélsziget Ukrajna szerves részét képezi. Éppen ezért itt egy olyan kísérletnek vagyunk tanúi, amelynek a célja a nemzetközi jog destabilizációja Oroszország részéről. Tánáseszkú úr. Köszönöm elnök asszony, kedves kollégák! A nemzetközi partnereink figyelmeztetnek eh, bennünket. A eh, japán kormány eh, félelmének adott hangot a japán befektetések jövőjét illetően. az EMA ügynökséggel való együttműködés további félelméket kell. Nagyon fontos lenne hogy az Egyesült Királyságból Romániába minél gyorsabban átköltöztessék az EMA-t, hogy a Brexit ne akadályozza a munkáját. Románia az az EU ország, amelynek széleskörű tapasztalatai vannak ezen a téren, és szeretnék csatlakozni egy írásbeli nyilatkozathoz, és erre kérem önöket is az európai parlamenti képviselők érdeke, hogy erős legyen az Európai Unió, és bízzanak benne a polgárok. Not me. Okay. <laughs> yeah, okay. Okay. Okay. Start again. Uh, Goimin August, thank you. Akkor újra kezdem, nagyon szépen köszönöm. A brit kormány nem elégedett arra, hogy az északiakat kivezesse az EU-ból, és most pedig már nem tájékoztat minket arról, hogy milyen szándékai, vannak. A Brexit Brexitet jelent, de mit jelent ez Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország népe számára? Ezt nem tudjuk, és ez pedig károsan hat a közösségekre, a vállalkozásokra. A brit és az ír kormánynak fel kell tárnia azokat az utakat, ahogyan az északiak életét, illetve döntését tiszteletben lehet tartani, ahol az emberek 56%-a a maradásra szavazott. Emberi jogi csoportok, gyermekjogi csoportok, vállalkozások, gyermekek, gazdák, politikai pártok mindannyian egyértelműen mondták, a maradás az a maradást jelent. Több ezren

astăzi peste trei milioane de elevi și preșcolari au început un nou an școlar în Ma gyermekek, diákok újra iskolába mennek, és azon gondolkozunk, hogy az oktatása valóban jobb jövőt biztosít a gyermekeinknek. Nagyon sokan költségnek tekintik az oktatást, de ez valójában a jövőbe való befektetés. Ez a megközelítés pedig ennek a megközelítésnek a köszönhetően inkább könyvelőnek tűnünk, nem pedig oktatóknak, nem pedig olyanoknak, akik a rendszer modernebbé kívánják tenni. Az európai baloldal olyan intézkedéseket javasol, amelyel megpróbálják az európai döntéshozókat meggyőzni, hogy koherens cselekvéseket tegyenek annak érdekében, hogy támogassák az új generációkat. Fiatal képviselőként kötelességemnek érzem, hogy elmondjam, a román fiatalok azt szeretnék, hogy az oktatás az Európai Uniós hatáskörébe tartozzon és prioritás legyen. Deli úr. Euh, euh, Köszönöm, elnök asszony. Minden nyugat-balkáni országnak az a célja, hogy az EU-hoz csatlakozzon, és nem lehet figyelmen kívül hagyni ezt a szándékot, hiszen akkor kiemrándulhatnak az emberek ezekben az országokban. Az EP a az EPP jelenléte eh, és eh, a konzervatív értékek jelenléte nagyon fontos. Eh, a macedon és bosnyák rendezésben is nagyon fontos szerepet játszott a néppárt nagyon fontos, hogy az EPP-nek erős tagszervezete lesz a Nyugat-Balkánon, és így tovább erősödhet a stabilizáció a régióban. Köszönöm szépen. Sojdrova asszony az utolsó. Tessék. Pardon. Kolegyne a Kedves kollégák, én azért szeretnék hozzászólni, hogy a nagyon feszült helyzetre utaljak, amelyet országgal való viszonyunkban tapasztalhatunk. Tagja vagyok az Empl szakbizottságnak. El kellett volna utaznunk Törökországba egy misszióra, azonban ezt törölni kellett az aktuális helyzet miatt, amelyben nem tudják garantálni a biztonságunkat, sem pedig azon intézmények biztonságát, amelyekkel találkoznunk kellett volna. Ugyanis Törökország a vízum liberalizációt szeretné felgyorsítani a török állampolgárok érdekében. Szeretném, hogyha Törökországgal való megállapodásunkat tiszteletbe tartanák, és azt is szeretném, hogyha az ezzel kapcsolatos követelmények is valóban teljesülnének, ugyanis, hogyha nem kapunk információt a biztonság témakörében, nem tudunk egyetérteni azzal, hogy ezt a vízumliberalizáció megvalósuljon. Merci. La prochaine... Nagyon szépen köszönöm. A következő ülésre holnap kerül sor. 9 órától a napi rendet közé tettük a parlament weblapján. Ezzel eh, lezárom az ülést, és eh, mindenkinek kellemes estét kívánok.